Az elnök. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Kérek mindenkit foglaljon helyet, hogy a szavazást el tudjuk kezdeni. Simon úr jelentés a betétbiztosítási rendszerek témájában a vonatkozó szakbizottság bizottság ki van mellette, ajánlása szerint megjelöltem a pontokat, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ich rufe auf. Fe, a 149-es módosított mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ha Wattmann Kolbe. Wortman Kólasszony kap szót. Köszönöm. Kettes cikk. 154-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 42-es a szabadság részéről mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 150-es módosított mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 72-től 74-ig terjedő a szakbizottság okafogyottá vált, 155 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Elnézést, elvetettük. Bocsánat, kérek, rosszul mondtam. 151 módosított mellette ellene tartózkodók. Ezt is elfogadtuk most. 152 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 153-as mellette ellene tartózkodók elvetettük. Most a módosított javaslat, bizottsági javaslat név szerinti szavazást tárgya. Megnyitom a név szerinti szavazást az egész szövegre. Lezárom. Megvan az eredmény? Most látom, igen. Elfogadtuk. Akkor népszerinti szavazással megnyitom az, a végszavazást. Lezárom a végszavazást. Elfogadtuk. Simon úr, gratulálok. Most Vogon jelentés, a költségvetés vonatkozó iránymutatások hetes számon módosított visszavonta a benyújtója, Kettes módosító név szerinti szavazást nyitok meg rá. Lezárom. Akkor még megnyitom megint. Itt nyitva marad. Megkérdem, mindenki leadta a szavazatát? Akkor most lezárom. Elfogadtuk. Akkor most 9-es bekezdés mellette. Nem, 9-es módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Egyes módosító név szerinti szavazást nyitok meg rá. Mindenki látta? Haben alle abgestimmt? Mindenki voksolt? Lezárom. Elvetettük. A nyolcast visszavonták, hármas számú módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, négyes mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, ötös név szerinti szabályás nyitok meg rá, Kérem mindenki voksoljon. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Az egész szövegről szavazunk. Ki van mellette? ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Vogon képviselőnek gratulálok. A több éves terv a makrel állományra vonatkozóan kitámogatja a beterjesztést. Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Most a közös halászati politika hozzájárulása a közjavak előállításához. Több frakció nyújtotta be az anyagot, az egész szövegre szavazunk. Nem, először. Az eredeti szöveg 23-as módosítója. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Nézzük meg géppel, ellenőrizzük, mert nem volt bizonyos. Újra Elektronikus ellenőrző szavazást nyitok meg, 23-as bekezdés tárgyában, kérem boksoljanak. lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Az egész szövegre szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Köszönöm. a magyarországi politikai fejlemények tárgyában állásfoglási indítvány. Button képviselő kért szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretem volna felvinni a figyelmét arra a tényre, hogy az első módosítás ezen jelentés kapcsán úgy tűnik nem jelent meg a weboldalon ma délelőtt. Általában ott ugye megszokott ez jelenni, ahol az asszisztensek mindannyian lát, láthatják ezt a szavazolás teljesítése során. Nos, ez az első alkalom, amikor ez előfordult a mi asszisztenseink tapasztalatai szerint az elmúlt öt év során. Nem minden képviselő tud erről valószínűleg, Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy eh, ha ezt megszavazzák, akkor az egész eh, eh, indítvány fennmaradó része elbökik, és fontos, hogy a magyarok az Európai Uniós nyomások nélkül döntetsenek a saját sorsukról. Ennek úr nagyon hálás lennék, hogyha ki tudnám vizsgálni, hogy miért nem jelent meg ez a módosító az internetes oldalon ma délelőtt. Aten úr, a egyes számú módosító indítvány, melyik, melyik, pontosan melyik módosítóról beszél? E a néppárti első módosítóról van szó, amiről szavazunk. Tehát a néppárt indítványáról beszél. most már fogom. Tehát a benyújtott indítványokról szavazunk. Én a néppárti frakcióját szavazunk először, tehát a 0050 a néppárt részéről ki támogatja? Wer stimmt dagegen? Ki szavaz ellene? Ki tartózkodik? Elvetettük. Nézzük meg, ellenőrizzük, megnyitom az ellenőrző szavazást. Kérem mindenki szavazzon. Úgy tűnik, ez megtörtént, lezárom a szavazást. Elvetettük. Most azt a módosítót szavazzuk, amelyet az ECR, a konzervatív reform frakció nyújtott be. Ki támogatja? Ki szavaz ellene? Ki tartózkodik? Ugyanaz a többség, de nézzük meg, ellenőrizzük. Megnyitom a gépi szavazást. Kérem mindenki adja le a szavazatát. Lezárom. Ugyanaz az eredmény elvetettük. Akkor most négy frakció által benyújtott indítványra fogunk szavazni. A kettes módosítóról szavazunk ki a mellette, ellene. Tartózkodók elvetettük hármas módosító mellette, ellene. Tartózkodók elvetettük. Az eredeti szöveg hármas bekezdéséről szavazunk név szerint még hozzá. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki adja le. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes bekezdés. Két részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Kérem, megnyitom a szavazást Négyes bekezdés, első rész. Kérem mindenki, adja le a szavazatát. Lezárom. Elfogadtuk. A második rész mellette ellene tartózkodók, ugyanaz eredmény, ugyanaz a többség, elfogadtuk. Most négyes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Kérem mindenki adja le. Akkor lezárom. Elvetettük. Az eredeti szöveg hetes bekezdése mellette. Ellene. Tartózkodók. Nézzük meg éppel tehát géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Kérem mindenki adja le. Ha leadták, lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. Most az egész szövegre szavazunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodók a biztonság kedvéért elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a gépi szavazást. Mindenki leadta? Úgy látom, igen, lezártam a szavazást. Elfogadtuk az indítványt. Kommen nun zur az oroszországi helyzettel foglalkozó indítvány öt frakció nyújtotta be. 13-as módosító, 1-es módosító mellette, ellene. Nem látom jól. Ki van mellette, kérem jelezzék. Ellene. Tartózkodók. Ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Kérem, voksoljanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is nézzük meg. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Kérem mindenki adja le. Lezárom. Elvetettük. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Nem látható. Megint megnyitom az elnöző szavazást. Haben alle abgestimmt? Leadták? Lezárom. Elvetettük. 15-ös bekezdés, eredeti szöveg. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A teljes indítvány tervezetről szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Most pedig EU marokkói megállapodás a mezőgazdasági termékek és halásztermékek kereskedelméről szóló megállapodás? Nézzük a közös állásfoglalás indítványt a zöldek és a GUER részéről. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk az indítványt. Nézzük a zöldek állásfoglási indítványát. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Nézzük a közös állásfoglási indítványt. Négy frakció részéről. Négyes módosító név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító, szintén név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Nézzük az egyes módosítót. Jelezték, hogy a Muscardini asszony egy szóbeli módosítót kíván előadni. Így van ez? Muscardini asszony? Köszönöm, elnök úr. Azt kértem, hogyha lehetséges a hatos ö, módosítónál a bekezdés végén az Európai Parlament szavak után ö, tegyük hozzá, hogyha a hatástanulmány a nehézségeket, objektív nehézségeket mutatna, a megállapodás által érintett ágazatokban, akkor a bizottságnak számot kell vetnie ezzel a kap felülvizsgálata során. Ezt azért kérjük, hogy a mezőgazdasági ágazat aggodalmainak megfeleljünk. Köszönöm. Elnök. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki ellenzi ezt a szóbeli módosítót, hogyha 40 kolléga ellene van. Itt valamivel több mint 40 kollégát látok. Muszkarini asszony, ez nem befogadható, tehát ez a szóbeli módosító. Az egyes módosítóról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. Jó, akkor ellenőrizzük, megnyitom az egyes módosítóval kapcsolatos elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nézzük, a kettes módosítót név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ezzel az eredeti szöveg okafogyottá vált. Nézzük a hatos módosítót, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nézzük meg most a hármas módosított név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nézzük az záró e szavazást a teljes szövegről. Ki támogatja a teljes szöveget? Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Most nézzük Bové úr jelentését név szerinti szavazás keretében. Bové úr. Elnök úr, tisztelt kollégák, nem leszek túl hosszú, csak annyit mondanék el, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló megállapodás, ami az én nevemet viseli, és az INTA szakbizottságon belül szavaztunk erről, amely támogatta a megállapodást. Nos, a jelentés továbbra is az én nevemet viseli, de mégis azt kérem, hogy szavazzunk ezen jelentés ellen. Tehát aki ö, nem támogatja ezt a megáll, aki támogatja ezt a megállapodást, szavazzon ellene. Elnök, köszönöm Bové úr ezt a pontosítást. Bové úr jelentéséről szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. Kommen nun zur Bitte, Bové. Bové úr, tessék. Látván az eredményt, meghajlok a többség akarata előtt. Természetesen visszavonom a nevem a jelentésről, és köszönetet mondok valamennyi kollégának, akik részt vettek a vitában. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a nemzetközi kereskedelemről volt itt egy vita, és azt hiszem, hogy ebben az irányban kell tovább haladnunk. A bizottság remélhetőleg számot vett majd az itt lezajlott vitával. Köszönöm. ne? Okay. Bové, úr, tehát visszavonta a nevét a jelentésről, akkor azt hiszem, hogy ez Moreira jelentésé változik a ház gyakorlata szerint. Akkor Moreira úrnak gratulálok. Nézzük most a Szíriában kialakult helyzetet. Közös állásfoglalási indítvány öt frakció részéről. A teljes indítványról szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. az ENSZ emberi jogi tanácsának 19. ülése. Kettes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nézzük a hatost mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 14-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 7-es, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 9-es és 21-es azonosak, ezért ezekről együtt szavazunk név szerinti szavazás keretében. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg, itt egy szóbeli módosító van Préda úr részéről. Préda úr. Hol van? Péter Préda, Tessék, Préda úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném javasolni, hogy a nine es bekezdés első részét töröljük. Of the use of death penalty részig. Délután szavazni fogunk egy állásfoglalási indtványról amely ezzel a témával foglalkozik és az sokkal árnyaltabb, mint ez a szöveg. Ki van ezen szóbeli módosító mellett, ellene? Ja gut, dann hat sich das erledigt. Vielen Dank. Akkor ezzel elintéződött, köszönöm. Akkor a 29-es nem módosult szövegszerűen. Most 17-es módosítóról szavazunk mellette ellene. Tartózkodók, elvetettük. 18 mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 19 mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük ezt is. 20-as mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 31-es bekezdés, eredeti szöveg két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, Igen. ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a második rész. 31-es, második rész. Erre szavazunk. Mindenki leadta? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most ötös módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük. Erdeti szöveg 50-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük. Az egész szövegről szavazunk most. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Következő vakok hozzáférése a könyvekhez. A petíciós bizottság részéről mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. pán euromediterrán preferenciális ö, szabályokról szóló regionális egyezmény a címe a következő témánknak. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Az egész szövegre mellette, ellene, A név szerinti szavazás a következő jelentése vonatkozóan lesz, itt nincs. Tehát még egyszer az egész szöveg mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most jön ö, a Menendez de Valles jelentés, név szerinti szavazást nyitok meg rá, megnyitom a szavazást tehát. Kérem, hogy szavazzanak, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok. És még a program jövőjéről szóló Global Monitoring for Environmental Security címmel, ki van mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk ezt is, köszönöm szépen.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 panie i panowie posłowie! rozpoczynamy procedurę hölgyeim és uraim menjünk tovább a szavazatmagyarázatok